Uh, okay, we, we go, ladies and gentlemen. Uh, we have a... a... és uraim, meglehetősen sűrű a ma délutáni programunk. Négy pontot kell megvitatnunk a vietnámi meghallgatás előtt, úgyhogy uh, ne is húzzuk az időt. Mindenkit üdvözlök. Az első napirendi pontunk délután eszmecsere az uh, argentin G20-as elnökséggel kapcsolatosan. Nagyon időszerű ez a kérdés, ugyanis egy közös, az Afeta közös delegáció látogat majd el a fórumra október 30 és november 2-a között Buenos Airesbe. Szeretném üdvözölni a ö, nagykövet urat, Marcello Sima, vagy Sima, elnézést, ha rosszul ejtem ki. remélem megbocsát. Ő fogja majd felvázolni az argentin elnökség prioritásait. Antoine Cazel, szintén üdvözlöm az elnökség kabinetjének munkatársát, illetve az AFET szakbizottság elnökhelyettesét Pörmúj úr, ő kap elsőként szót. Köszönöm szépen, spanyolul folytatnám. Először is szeretném megköszönni az Intának, konkrétan az elnök úrnak, hogy a külügyi szakbizottságot bevonja az cserébe. Nagyon fontos, hogy együtt működjünk az Európai Parlamenten belül ezekben a témákban, ugyanis ezek túl nyúlnak az egyes szakbizottságok hatáskörén. A G20-as a legfontosabb gazdasági együttműködési fórum, és az argentin elnökség alatt ez idáig több mint 50 találkozóra került sor, és további találkozók várhatók, így többek között Buenos Airesben október végén. Nagyon fontos kérdések kerülnek a napirendre, gazdaság, finanszírozás, energiaügy, mezőgazdaság téma körében Ezek mind nagyon fontos témák az Európai Parlament számára is. Az argentin elnökség a konszenzus építésre helyezi a hangsúlyt a fenntartható és méltányos gazdasági növekedés, fejlődés témakörében. A hamburgi találkozón a befogadó társadalom, az igazságosság és az egyenlőség témaköre szerepelt elsőrangúan a témák között, és Argentina egy mechanizmus dolgozott ki, ami a konszenzus építés elősegíti, és ezen kívül arra törekszik, hogy az országok által megfogalmazott célokat minél előbb elérjük. Mint ahogy Macri elnök úr 2017 végén elmondta, a nemzetközi együttműködés alapvetően fontos minden szakpolitikai területen az argentin elnökség, az egyenlőség és a fenntarthatóságra alapozza a munkáját. A megállapodások végrehajtásában ez kulcsfontosságú, és olyan globális szabályok kidolgozásáról is szó van, amelyek globálisan érvényesülhetnek. Argentina méltányos és fenntartható eredmények elérésére törekszik. Kompromisszumokra is lehetőség van a nemzetközi irányítás területén. Az AFET is részt vett ebben a munkában. A hétvég, hónap végén Buenos Airesben megrendezett találkozón is ez lesz a témánk. És most megadnám az argentin nagykövetnek a szót. Kérem, hogy 5 percben nagyra értékelnénk, hogyha ez 5 perc lenne, és lehet, hogy kevesebbet is veszek igénybe. Köszönöm szépen, elnök úr. Sima, mi ö, olasz család vagyunk, de spanyol ö, akcentussal ejtjük a nevünket. Ha lehet, akkor spanyolul folytatnám, hiszen van fordítás. A G20-ak találkozójának Buenos Airesben történő megrendezéséről Argentinában döntöttünk, mégpedig az elnök döntése alapján, amelynek értelmében résztvevő part participatív külpolitikát kell folytatni. 2017-ben a távközlési miniszteri találkozóra is sor került. Az ILO pedig a gyermekmunka témakörében tartott egy eszmecserét, a VTO konferenciájára is sor került. Argentina 2018-ban átvette a G20-as elnökségi pozíciót, és mint ahogy említettem, a g 20 célja, hogy konszenzus teremtsen a méltányos és fenntartható fejlődés érdekében. Tehát itt a méltányosság és a fenntarthatóság a kulcs szavak. Miért döntött úgy Argentina, hogy vendégül látja a G20-akat? A G20-ak egyik feladatköre a nemzetközi gazdaság irányítás feletti őrködés. Ezen kívül a déli dimenziót is szeretnénk érvényesíteni a munkánk során. És mi történt az elmúlt évben? Röviden ismertetném azokat a szempontokat, amiről Xavier is szólt miért ezek a témák, és hogyan kívánjuk ezeket kezelni. Tehát még egyszer a konszenzus építés a lényeg, a méltányos, tisztességes és fenntartható fejlődés érdekében. Hogyan tudjuk mindezt elérni? Három prioritást fogalmaztunk meg, a jövőbeni munka szempontjából. Tudjuk, hogy globalizált világban élünk, a technológiai fejlődés is meghatározza, hogy a jövőről milyen képet alkottunk, ezért az elmúlt évben két gondolaton dolgoztunk alapvetően, az új oktatás, hogyan képezzük, készítjük fel a az új generációkat a jövőre, a második pedig a munka formalizálásával volt kapcsolatos. Ha a munka, ügyeket nem figyelünk oda, akkor a szegénység csak növekedni fog. Ezen kívül a pénzügyi eszközöket is igénybe kívánjuk venni, annak érdekében, hogy az infrastruktúrális elmaradottságot áthidaljuk elsősorban a fejlődő világban. A harmadik prioritásunk pedig a fenntartható élelmiszerellátással kapcsolatos. Az élelmiszerbiztonsággal, a talaj felhasználásával foglalkoztunk, illetve olyan horizontális kérdésekkel, mint például a nemek egyenlősége. Ez a Buenos Aires-i végső nyilatkozatban is meg fog jelenni, esélyegyenlőséget kívánunk a nemek számára biztosítani, a korrupcióval szembeni küzdelmet is erősíteni kell, erősíteni kell a nemzetközi pénzügyi rendszert, a az együttműködést a kereskedelem és a beruházások területén, és felelősséget vállalunk a klímaváltozás területén is. Szeretnénk a G20-ak által megfogalmazottakon túlmenni Spanyolország, Chile, Holasz, Hollandia, Ruanda, Jamaika. Szeretnénk tehát a támogatási kört kiszélesíteni. Már a 40, 4 perc 42. másodpercnél tartok, de mielőtt befejezném, még szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak a Buenos Aires-i találkozóval kapcsolatos szerepvállalásáért. Tudom, hogy sokan ellátogatnak majd a digitális gazdaság, az ipar képviselői, és azt hiszem, hogy mindenki kulcsfontosságú szerepet fog játszani majd a végső megállapodás kialakításában. Nagyon hálás a kormányunk mindezért a szerepállalásért. Köszönöm. Your Excellency. Now the floor goes to European... Lenyűgöző. Antan Kassel az Európai Bizottság részéről kapott szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak erre az ülésre. Ehm, nem tudok versenyezni a nagykövet úrral, de azért igyekszem érdekes beszélni. Arra kértek, hogy bemutassam, hogy mik az EU prioritásai ezen a nagyon fontos G20-as találkozón a jelenlegi kontextusban, és hogy el tudják képzelni a jelenleg az a célkitűzés, hogy ebben az évben ünnepeljük a G20-as találkozók tizedik évfordulóját. Szeretnénk erőteljes üzenetet küldeni a multilateralizmus és globális ügyek képviseletében. Ahogy Juncker elnök is mondta, fontos szempont ez, hogy amit meg kell védenünk a továbbiakban is, és az EU minden szerep, ilyen szerepet megpróbál betölteni a tárgyalások során, és intenzíven küzd a nemzetközi rendért, amelyet, amely amelyet a eh, kereskedelemben, emberjogi és klíma, kérdésekben nagyon nagy kihívásokkal szembesül. A multilateralizmus és a nemzetközi együttműködés érdekében szeretnénk a globális kihívásokkal felvenni a harcot, ez a legfontosabb célkitűzésünk. Ebben az összefüggésben hat támogassa az argentinai elnök, elnökség eh, célkitűzését, akik nagyon sokat szenvednek, és szeretnénk továbbra is támogatni őket jelenlegi reformjaik terén. Melyek a négy prioritás, mely az a négy prioritás, amit az EU képvisel? Ezeket nagyon egyszerű kitűzni, kereskedelmi, a napirend, klímaváltozás, terrorizmus elleni harc. Keresük a, kezdjük a kereskedelemmel, Mm, erről már szóltam a bevezetésben, de konkrétabban elmondom azt, hogy a G20-aknál az lesz a célunk, hogy eszkaláljuk a jelenlegi, ne eszkaláljuk a jelenlegi fejlőd, feszültségeket, és pozitív úti tervet jelöljünk ki, javaslatokat fogalmazunk meg, támogatjuk a három funkció modernizálását a VTO-n belül, tehát a tárgyalási, a monitorozási és a utókövetési funkciót, azért, hogy lendületet adjunk ezeknek a tárgyalásoknak Genfben, és megoldásokat találjunk az oszakai csúcs, csúcsra 2019. júniusában. Ebben az összefüggésben a VTO reformok mellett támogatjuk még azt a munkát is, amelyet kereskedelmi miniszterek végeztek el a DOCD támogatásával, a acél túlkapacitással, ahol nagyon fontos miniszteri találkozóra került sort, és ezt követően e, el kell ismételnünk, ami a csúcson elhangzott, és reméljük, hogy a G20-as vezetők majd utat mutatnak a következő elnökségnek azért, hogy az acél túltermelés le lehessen szabályozni. Ez a, volt tehát a kereskedelmi célkitűzés. A klímaváltozással kapcsolatban önök is tudják, hogy a hét elején nagyon fontos dolog történt. A UNIPCC jelentett meg egy jelentést, és amikor a csúcson találkozunk velük Katowice-ben, Katowicei konferencián, és nem, nem említjük a klímaváltozást és annak hatását a gazdaságra, az az EU tekintetében elképzelhetetlen, ezt, ezt tehát bele akarjuk foglalni a megszövegezésbe, és te, meg akarjuk valósítani a Párizsi Egyezményt, illetve a 2030-as agendát, valamint a G20-as partnerséget Afrikában. A munkajövőjét illetően röviden szólnék, az EU megvédte ezt a globalizáció témakörében, amely persze a gazdaság különféle ágazatait érinti. Általánosabban szeretnénk a nagyobb inkluzivitást elérni, bevonni a nőket a munkaerőbe, és bevez, be szeretnénk ruházni az emberi tőkébe. Azt reméljük, hogy sikerül, sikerül valamiféle konkrét intézkedéseket megállapítani minden G20 partner részére azért, hogy ők is részt a monitoring folyamatban és erről beszámolhassanak jövőre Oszakában. Ehhez kapcsolódóan támogatjuk azt az úti tervet, amelyet a digitális gazdaság adóztatásáról hoztak létre. Az EU bizottsága javaslatokat fogalmazott meg, és azt reméljük, hogy a globális megoldások is erről fognak szólni. És az utolsó dolog, amelyet szeretnénk elősegíteni, az a tavalyi, nyilatkozat, tavalyi terrorizmus ellenes nyilatkozat teljes elfogadtatása és intézkedési terve, amely három pillére nyugszik, és ezeknek a pilléreknek kihasználásával reméljük, hogy sikerül ezt az akciótervet megvalósítani, és ki is futottam az időből, úgyhogy köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Any questions or... Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy megjegyzés a képviselőtársaim részéről? Winkler úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm, nagykövet úr, a célok ismertetését. Azzal kezdeném gondolataimat, hogy önt idézem a G20-ak a, argentin elnökségétől fair és fenntartható fejlődést szeretnénk. Igen, pontosan erről van szó itt is nálunk, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságon belül, és ennek az útja az együttműködés, a beruházások támogatása. Az együttműködés kulcsfontosságú. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a kereskedelem a növekedés motorja. Úgyhogy a fenntarthatóság érdekében megfelelően működő kereskedelmi rendszerre van szükség, ami rendkívül fontos, illetve afelé kell törekednünk, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabban ö, osszuk el az előnyeit, ö, nyereségét a kereskedelemnek. A bizottság is elmondta, az Európai Unió javaslatokat készített a WTO reformjára. Néhány héttel ezelőtt Genfben tájékoztattak minket erről szeptember végén. Úgyhogy megvan a csomag, Reméljük, hogy jó visszhangra lel majd, és a G20-ak támogatni fogják ezeket a javaslatokat. Aztán szembe kell néznünk a valósággal. Állampolgáraink nem igazán bíznak már a kereskedelembe és a globalizációba. Úgyhogy Beszélnünk kell a kereskedelem hatékonyságáról is, a megállapodások fair jellegéről, amelyeket már eddig megkötöttünk, és természetesen támogatnunk kell a további befektetéseket és a kereskedelmi kapcsolatokat. A protekcionizmus soha nem védett meg senkit, és nem is oldott meg semmiféle problémát világszerte. Úgyhogy a kereskedelmi háborúknak nincsenek győztesei. Talán az óceán másik partján egyes fővárosok másképp gondolkodnak, de ez így van. És a G20-ak keretén belül is azokat az elképzeléseket kell támogatnunk, amelyek a multilaterális megállapodásokat képviselik, ahol csak lehet, vagy bilaterális megállapodásokat kössünk, amelyek egymást kiegészíthetik. Úgyhogy úgy gondolom, Delegációként az az üzenetünk, hogy részt veszünk Buenos Airesben a g 20 parlament ülésén, és olyan üzenetet kell közvetítenünk, hogy csak együtt tudunk szilárd, kiegyensúlyozott, fenntartható, inkluzív növekedést, munkahelyteremtést, és tudjuk elősegíteni a kis- és középvállalkozások munkáját a globális értékláncban. Köszönöm. Köszönöm. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni képviselőtársaim közül? Dartmouth úr, parancsoljon. Köszönöm. Szeretném csak tudni, hogy a G20-ak elnökének mi a véleménye Oroszországról, illetve az Oroszország elleni szankciókról. Azt is szeretném tudni, hogy Iránnal, illetve Iránnal szemben a szankciókról mi a véleménye a G20-ak elnökének. Nagyon rövid megjegyzés ez, ami engem illet. Nehéz elkerülni. Várom a teljes és átfogó választ mindkettőre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Még valaki? Nem? Úgy látom, más nem kér szót. Akkor kérem, nagykövet úr, válaszoljon erre a rövid kérdésre, kérdésekre. Köszönöm szépen! Nagyon könnyű válaszolni a pódiumon ülő kollégájuknak, csak egyet tudok érteni önnel. Argentinában hosszú évig, évekig próbálkoztunk a protekcionizmussal, eredménytelenül, úgyhogy megvannak a tapasztalataink. Én Genfben voltam nagy követ. ott a multilaterális megoldásokat támogattuk, és Argentinában is ezt fogjuk tenni, úgyhogy ne aggódjon, mert mindenképpen abban hiszünk, hogy ez az előttünk levő út, hogy a kereskedelemre kell támogatni. Az előző argentin kormány nem igazán gondolkodott itt, de most igen. Bocsánat, de az utolsó kérdéseire nem tudok válaszolni. Köszönöm. Köszönöm. A bizottsághoz fordulok, Kasszal úr. Nagyon rövid leszek, tisztelt elnök úr, mert gondolkodom azon, amit hallottam, és mindenképpen beleillik abba, amit én elmondtam az EU-s prioritásokról. És természetesen csak kiemelni tudom annak jelentőségét, hogy kollektívan kell fellépnünk, együtt kell működnünk, mert mindannyian tudjuk, hogy más kép nem jó irányban haladunk, tehát teljes mértékben támogatom. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Hát ezzel akkor ezt a pontot le is zárhatjuk. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat. Tisztelt Nagykövet úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Természetesen azok, akik Buenos Airesbe utaznak és részt vesznek a G20-ak parlamenti fórumán, nagyon várják már ezt az időpontot. Under time constraints. Mehetünk tovább azonnal a 11-es pontra, mert szorít az idő. Eszmecsere az Európai Unió és a Dél-Afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi kapcsolatokról címmel. Hadd üdvözöljem körünkben a nagykövetség képviselőjét, a Dél-Afrikai Köztársaság nagykövetségének képviseletét, a nagykövet vezetésével, a Dél-Afrikai Köztársaság nagykövetője, Basso Sangu nagykövet úr. Megint csak elnézést kérek, hogyha nem helyesen ejtettem ki a nevét. A későbbiekben kérem javítson ki, hogyha így van. Héttagú delegáció fog Dél-Afrikába látogatni az Intából október végén, hogy felmérjük az IPA végrehajtását, ez most már két éve működik. Ezen kívül kollégákkal szeretnénk bilaterális kérdésekről is beszélni a misszió során. Már jó ideje nem folytattunk vitát ebben a témában itt a szakbizottságon belül, úgyhogy először is